Az elnök. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. A tegnapi plenáris szavazás során a elfogadtuk az eljárási szabályzat 56-os és 50-es cikkének megfelelően bejelentettük 2014. február 14-én plenárison a szavazás során. Semmilyen ellenvetés nem merült fel ezzel kapcsolatban a közös, az eljárási szabályzat 2011-es szabályának megfelelően, ezért a fordítást, illetve a tolmácsolást elfogadottnak tekintjük. Ez ennek eredményeképpen a Matthew asszony jelentését, amely az egységes elfogadási eljárásról szól, ezt levesszük a napirendről. Nagyon nagy volt a vita ezzel a témával kapcsolatban, és ezt így sikerült tisztázni. Most pedig a rendre térnék rá, e, mégpedig a tanács és a bizottság nyilatkozata Horvátország által elért eredményekről szóló 2010-es évi jelentés. Tegnap e, találkozónk volt a horvát miniszterelnökkel, Hannes Foboda is jelen volt, illetve Günár Hökmárk e, a delegáció elnöke. Egyeztettünk a Horvátország által elért eredményekről, előrelépésekről a csatlakozási folyamatban. Nagyon örülünk annak, hogy a kollégákkal együtt ma erről egyeztethetünk, vitát tarthatunk, és közösen megvitathatjuk, hogy milyen előrelépést ért el ez az ország, és, és hogyan haladnak a csatlakozási tárgyalások. Nagyon örülök, hogy itt van Füle biztos úr. Most azonban először Martonyi János miniszter urat fogom megkérni, aki a magyar elnökséget képviseli, külügyminiszter úr. Önt fogom majd megkérni a beszéde megtartásához, megtartására. A magyar elnökség számára nagy prioritás a csatlakozása. Öné a szó. Mr. President in office, the floor is yours. Mr. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió elnöksége nevében nagy örömömre szolgál, hogy ma felszólalhatok az Európai Parlament plenáris ülésén. Ez az ülés időszerű lehetőséget kínál arra, hogy áttekintsük azt, hogy milyen eredményeket értünk el a horvát csatlakozási folyamatban. Másrészt pedig arra is, hogy ismertessem önökkel, hogy melyek a magyar elnökség tervei erre a fél évre vonatkozóan. Mindenek előtt szeretném megköszönni a parlament aktív szerepvállalását a bővítés folyamatában, és a konstruktív hozzájárulását a csatlakozási folyamat, folyamattal kapcsolatos általános vitához, és konkrétan a horvát csatlakozási folyamattal kapcsolatos vitához. Ezt már többször kiemeltük, a bővítés erősíti Európában a békét, a demokráciát és a stabilitást. Ez az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Segíti az Európai Uniót abban, hogy hatékonyabban tudja megvalósítani az olyan területekre vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseit, amelyek a gazdaság élénkítés és a fenntartható növekedés szempontjából kulcsfontosságú szerepet töltenek be. A bővítés a politikai és a gazdasági reformok egyik fő mozgató ereje. Az ütemét nagy mértékben az határozza meg, hogy a tagjelölt országok képesek-e megfelelni a kopenhágai kritériumoknak, és teljesíteni tudják-e a tagsággal járó kötelezettségeket. A bővítés az elnökségünk fő prioritásainak elnike, egyike, és ebben a fél évben azon munkálkodunk majd, hogy egy ismételten kinyilvánított, a bővítésről ismételten kinyilvánított konszenzussal és az Európai Tanács által is jóváhagyott 2010. december 14-i tanácsi következtetésekkel összhangban előbbre lépjünk ezen a téren. A Horvátországgal való csatlakozási tárgyalások lezárása, ahogy ez szerepel is a tanácsi következtetésekben, kézzelfogható közelségbe került. A célunk az, hogy zárjuk le a tárgyalásokat a magyar elnökség, magyar elnökség végéig. Természetesen mindezt akkor, hogyha Horvátország teljesíti a még ö, függőben lévő kötelezettségeket. Szeretnénk a csatlakozási szerződést is véglegesíteni, és ezáltal kikövezni az utat Horvátország uniós csatlakozása előtt, amely elé nagy örömmel és várakozással tekintünk. Ahogy az önök állásfoglalásában is ezt kiemelték, ez a fél év kulcsfontosságú lesz a Horvátországra vonatkozó tárgyalási folyamatban. Most nagyon röviden hadd beszéljek a még lezáratlan kérdésekről. A tárgyalások kezdete óta a 35 fejezetből eddig 34-et nyitottunk meg. És ezek közül 28 tárgyalási fejezetet ideiglenesen már le is zártunk. Tehát közel vagyunk a tárgyalások lezárásához. Ugyanakkor még mindig van néhány nehéz fejezet, amely lezárásra vár. Például a versenypolitika, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, halászat, regionális politika, a strukturális eszközök koordinálása, az igazságszolgáltatás és alapvető jogok, valamint a költségvetés pénzügyi rendelkezésekről szóló fejezetek. Ezek közül néhánynak költségvetési vonatkozásai is vannak. A decemberi tanácsi következtetésekben Horvátországgal kapcsolatban kulcsfontosságú kérdéseket emeltünk ki, ahol még további munkára van szükség. Ezekről önök is tájékoztatást kaptak. Néhány pontot szeretnék most kiemelni, amely az önök ellesfoglalásában is megfelelő hangsúlyt kap. A tanács megállapította, hogy Horvátország bíztató eredményekkel szolgált számos területen. Például a jogállamiság megvalósításában, valamint a felső szinteket érintő korrupció elleni küzdelem terén. Ugyanakkor az világosan látszik, hogy még további erőfeszítésekre van szükség, például a bírói függetlenség és hatékonyság, illetve a korrupció ellen minden szinten folytatott küzdelem elérésében. A tanács arra is ösztönözte Horvátországot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy teljesítse a fennmaradó tárgyalási kritériumokat mutasson fel meggyőző eredményeket, konkrétan a versenypolitika, valamint az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén. E tekintetben engednék, engedjék meg, hogy kihangsúlyozzam, hogy mennyire fontos számunkra a nyomkövetés. Szorosan nyomon kívánjuk követni azt, hogy hogyan halad a horvát jogszabályoknak a közösségi vívmányokhoz való hozzáigazítása és a vívmányok végrehajtása azért, hogy meglegyen a szükséges közigazgatási kapacitás. Az igazságszolgáltatás és alapvető jogok terén elért eredményekről a bizottság márciusban fogja közzétenni az értékelését, és ez nagyon fontos tájékoztatás lesz azzal kapcsolatban, hogy a 23. fejezetet lezárhassuk a fél év során később. Ami pedig a Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszéket illeti, a tanács megállapította, hogy, a Horvátor, hogy Horvátország jól együttműködik a törvényszékkel, ugyanakkor ismét kijelentette, hogy döntően fontos, hogy továbbra is teljes körű együttműködést tanúsítson Horvátország. Az ügynökségközi munkacsoport most kezdett fontos új lehetőségek feltárásában. A tanács pedig felszólította Horvátországot, hogy folytassa a közigazgatási nyomozati eljárást annak érdekében, hogy számot tudjon adni a hiányzó katonai dokumentumokról. A tanács azt is üdvözölte, hogy Horvátország nagyon aktív szereplő a regionális együttműködésben, javította a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatait, és erőfeszítéseket tett a térségbeli megbékélés érdekében. November végén lépett hatályba Szlovénia és Horvátország között a határkérdés rendezéséről szóló választott bírósági megállapodás. Ez egy nagyon fontos megállapodás. A tanács, szem előtt tartva a jószomszédi kapcsolatok fontosságát, arra ösztönözte Horvátországot, hogy működjön együtt az érintett országokkal, és erre az eredményre alapozza a további erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a még lezáratlan kétoldalú és regionális kérdéseket rendezze. Zárásként pedig hadd ismételjem el még egyszer, hogy még rengeteg a tennivaló a magyar elnökség alatt. Horvátországnak tehát minden erejével azon kell feladoznia, hogy teljesítse a fennmaradó tárgyalási kritériumokat, fenntartsa az eddig elért eredményeket, és természetesen a tárgyalási kerettel összhangban valamennyi még fennmaradó kötelezettségének megfeleljen. Ami minket illet, magától értetődik, hogy mi számítunk az összes tagállam, a bizottság és az Európai Parlament támogatására és együttműködésére ebben a munkában. Rendkívül fontos, hogy ezt a lendületet fenntartsuk, és így le tudjuk sikeresen zárni a tárgyalásokat, ahogy ezt kiemeltük, ez a magyar elnökség egyik legfontosabb prioritása. Június végéig szeretnénk lezárni ezeket a tárgyalásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a tanácselnökének. A szomszédságpolitika rendkívül, rendkívül fontos az Európai Unió számára. A keleti partnerség, a földközi tengeri térséggel való együttműködés, de mindenek előtt a Nyugat-Balkán. Stefan Füle biztos úr felel ezért a kérdésért, a szomszédságpolitikáért. And very much enlargement. És a bővítésért. Elnök úr, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők! Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Hannes Fobodának, aki elkészítette a Horvátországgal kapcsolatos jelentést. Kiváló és kiegyensúlyozott jelentést készített. Ez elismeri, hogy Horvátország nagyon nagy előrelépést ért el a csatlakozási tárgyalás, a csatlakozási feltételeknek való megfelelés területén, Mindeközben persze azt is hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a tárgyalások lezárásához. A 33 fejezetből 28-at sikerült ideiglenesen lezárni. Az április 19-i konferencián valószínűleg további fejezeteket tudunk lezárni, amelyekben Horvátország már teljesítette, vagy nagyon közel áll ahhoz, hogy teljesítse a feltételeket. Ahogy a 2010. decemberi általános ügyek tanácsa is megállapította, kézzelfogható közelségbe került a tárgyalások lezárása. Minden tárgyalás esetében az a helyzet, hogy a legnehezebb pontok a végére maradnak a tárgyalási folyatnak. Ahogy Martonyi miniszter úr is aláhúzta, a magyar elnökség már bejelentette, hogy egyik prioritása az, hogy lezárja 2011 első felében a tárgyalásokat, hogyha az összes feltételt és benchmarkot teljesíti az ország. Ez ambíciózus célkitűzés, ez csak akkor lehet elérni, hogyha Horvátország továbbra is kivételes törekvéseket tesz annak érdekében, hogy időben teljesítse a feltételeket. A legfontosabb területek még a 23-as fejezet, az igazságszolgáltatási és alapjogi kérdés, illetve a 8-as a versenypolitikai fejezet ezek még nyitott fejezetek. Mind a két területen Horvátország nagyon szorgalmasan dolgozott, itt az ideje annak, hogy az utolsó lépéseket is megtegyék. Ami az alapjogokat és az igazságszolgáltatást illeti a legfontosabb területeket eh, említettük, ezeken a területeken várjuk Horvátország előrelépését. A következők ezek. Eh, hiteles és eh, fenntartható eredmények elérése a korrupció elleni harcban, Erősíteni kell a a bírók függetlenségét, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségét és professzionalitást. Aztán a háborús bűnök büntetlenségének kérdése is felmerült, a hazatérő, hazatérő menekültek kérdése, a kisebbségi jogok. Teljes együttműködésre van szükség a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi törvényszék, büntető törvényszékkel. Ezen a, ezeken a területeken világos feltételeknek kell megfelelni. Az Európai Bizottság most vizsgálja meg, hogy Horvátország milyen előrelépést ért el az egyes benchmarkok tekintetében. Ezek, erről a vizsgálatunkról beszámolót fogunk készíteni, jelentést fogunk készíteni március közepére. Nagyon hasznos és konstruktív együttműködésre került sor Koszor miniszterelnökkel tegnap. Megbeszéltük azt, hogy fontos, hogy a csatlakozási tárgyalások lendületét fenntartsuk, és hogy a további nyitott kérdéseket lezárjuk. A horvát hatóságok tudatában vannak annak, hogy mit kell még tenniük, mit kell még elérniük. Mindemellett én nagyon örültem annak, hogy a miniszterelnök személyes elkötelezettséget vállal amellett, hogy folytatódik az együttműködés, folytatódik a munka, még nem sikerül lezárni a tárgyalásokat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Teljesen egyetértek azokkal, akik azt várják az Európai Uniótól, hogy ne állapítsanak meg külön szabályokat, és ne várjanak el külön feltételeket Horvátországtól. Minden csatlakozó országra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, azt várjuk minden országtól, hogy teljes mértékben fogadják el és tartsák tiszteletben az Európai Unió vívmányait. Ez a csatlakozási tárgyalásnak a lényege, és ettől hiteles a csatlakozási tárgyalás. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja Horvátországot. Horvátország nagyon sokat tett már azért, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Csatlakozom Martonyi miniszter úrhoz, és remélem én is, hogy minél hamarabb sikerül lezárni a tárgyalásokat. Ehhez az szükséges, hogy még, a, még nem teljesített benchmarkokat minél hamarabb teljesítsék és a parlament egyetértését várjuk majd a csatlakozási, tárgyalás, a csatlakozási szerződés tervezetéhez. Ez továbbra is a parlamenttől azt vár, azt, az Európai Parlamenttől azt várjuk, hogy ugyanazt az együttműködő szellemet tanúsítsa, mint eddig. Svoboda jelentéstevővel együtt én is úgy gondolom, hogy a horvát nép miután az Európai Unióhoz való csatlakozását kérte, remélhetőleg részt vehet majd a legközelebbi európai parlamenti választásokon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakciós hozzászólók következnek. Az első hozzászóló Hána Svoboda lesz, a jelentéstevő, és a szocialista és demokrata frakció alelnöke. Tessék, a szó. Thank you, Mr. President. Kedves kollégák, Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködésért, amely azt eredményezte, hogy remélhetőleg egy olyan jelentés született, amelyet sokan támogatnak majd. Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy Koszor miniszterelnök asszony nagyon sikeresen meglátogatta a parlamentet tegnap. Ön is utalt arra, hogy Horvátország csatlakozása nem csak Horvátország és az Európai Unió számára fontos, hanem az egész balkáni régió számára. Az első dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, azok a reformok. Hogyha egy ország elvégzi a házi feladatát, akkor nekünk is be kell tartanunk azokat a vállalásainkat, amelyeket adtunk a tagsággal kapcsolatosan. Ahogy a Martonyi úr és a biztos úr is elmondta, még nem tettünk meg mindent, illetve Horvátországnak még reformokat kell tennie annak érdekében, hogy júniusban elérjük a közös célunkat, és aláírjuk a szerződést. Koszor asszonynal folytatott beszélgetésében Martin Schulz azt mondta, hogy a beráni öbölbeli konfliktust korábban háborúval oldották volna meg, ma azonban közös asztalhoz ülnek a felek, és megpróbálják diplomatikusan megoldani a problémát. Azt hiszem ez is egy nagyon fontos üzenet a régió számára, hogy nem csak háborús konfliktussal, hanem dialógus útján is meg lehet oldani a konfliktusokat. A miniszterelnök asszony is elmondta tegnap, hogy az ő országában, Horvátországban mindenki közösen munkálkodik a csatlakozáson, a kormány és az ellenzék is. Tegnap vitatkoztunk Albániáról is, Albániai is példát vehetne Horvátországról abban, hogy hogyan lehet közösen eltekintve a politikai nézeteltérésektől az ország érdekében cselekedni. Azt szeretnénk üzenni Horvátországnak, hogy mi közösen az Európai Bizottság, Parlament és a Tanács azt szeretnénk, hogy júniusban le lehessen zárni a tárgyalásokat, hogy aztán ősszel hozzájárulásunkat adjuk, hogy aztán kezdetét vehesse a ratifikációs folyamat. De Horvátországnak még tisztáznia kell a nyitott kérdéseket, például a korrupció elleni harcban még tennie kell sok mindent. Voltak már bátor lépések, de még több lépésre van szükség. Meg kell reformálni az igazságszolgáltatást, és van még tennivaló a hajógyártás területén is. De mindezek olyan dolgok, és erre utalunk a jelentésünkben, amelyek nem akadályozzák Horvátország csatlakozását, mégis szükség van arra, hogy Horvátország eleget tegyen ezeknek a kihívásoknak is. Ezért, kedves kollégák, azt gondolom, hogy közösen azt kell üzennünk Horvátországnak és a régiónak, hogy aki elvégzi a házi feladatát, azzal szemben az Európai Unió teljesíti vállalását és lehetővé teszi a tagságot. Ahogyan elhangzott tegnap, az Európai Uniót nak is hasznára válik Horvátország csatlakozása, ha az eleget tesz a követelményeknek. Még egyszer köszönet az árnyék jelentéstevőknek, és hogyha közösen ezt az üzenetet tudjuk küldeni Horvátországnak és a régiónak, akkor nagyon nagy lépést tettünk az egész régió békés integrációja felé. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Ben Poszártnak adom meg a szót a néppártól. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt eh, tanácsi elnök úr, kedves kollégák, nagyon meghatódott vagyok, meghatott vagyok, ugyanis húsz éve ö, eh, került arra sor, hogy Horvátországban és eh, Szlovéniában megerősödött demokrácia. Nagyon örültünk ennek, ugyanúgy, mint Magyarországon, Cseh köztársaságban és a többi országban is, és aztán 1991. június 28-án ugye kirobbant a konfliktus, és én éppen ott voltam, helyszínen voltam, amikor Vukovárt megsemmisítették, több százezer embert elüldöztek a hazájából, és több ezeren életüket vesztették. Azóta kísérem Horvátország útját az Európai Unióba, és világosan meg kell állapítanunk azt, hogy Horvátország hatalmas erőfeszítéseket tett ezen az úton. A biztos úr döntően fogalmazott, az igazságosságról, fair eljárásról beszélt. A Horvátország számára igazságos elbánást kell biztosítani. Nem prémiumokról van szó, nem arról van szó, hogy egyes feltételeket elengedünk, arról van szó, hogy fair módon ítéljük meg Horvátország teljesítményét. Horvátország közel van már a csatlakozáshoz, még van, szükség van egyes lépésekre, de nem lehet az ország útjába mű akadályokat gördíteni, mint ahogy ez történt az elmúlt években. Horvátország egybe, egybe tartozik Szlovéniával és Magyarországgal, történelmileg ez egy kontextusban áll ez a három ország, ez három közép-európai ország, gyakorlatilag ezeket egy, ezeknek mind a, mind a három országnak az Európai Unióban van a helye. Horvátország mégis eddig kimaradt különböző okokból, de most megérett az idő a csatlakozásukra. Természetesen eh, kitartunk amellett, hogy a kritériumokat be kell tartani. Azonban azt eh, követeljük, hogy ne gördítsünk külön akadályokat az ország útjába, fair módon ítéljük meg az ország előrelépését. Köszönöm szépen, Ivo Weigl következik a liberálisok részéről. Gospod predsednik, spoštovani miniszter Martoni, spoštovani gospod komisár Füle. Martoni úr, elnök úr, Füle biztos úr. Ez az utolsó nap, amikor Horvátországról, mint tagjelölt országról beszélünk, és az erről szóló jelentést tárgyaljuk. Szeretném megköszönni Hannes Svobodának, a jelentéstevőnek a kiváló munkáját. Ő több éve eh, felelős ezért a dossziéért, és nagyon konstruktív és baráti volt mindig a megközelítése, együttműködött az árnyék előadókkal, a horvát kormányjal ebben a munkában. Tekintsünk vissza egy kicsit a múltba, és gondoljuk át a körülményeket, amelyek között 20 évvel ezelőtt Horvátország függetlenné vált. Elmondhatjuk, hogy a tagságra már régóta vár ez az ország, talán túlságosan régóta is. Martonyi úr, ön is nagyon konkrétan beszélt azokról a terveikről, amelyek a tárgyalások lezárására vonatkoznak. Mi teljes mértékben támogatjuk Önöket, az Önök terveit, és reméljük, hogy ezek megvalósulnak. Az elkövetkezendő hónapokban rengeteg tennivalója van Zágrábnak. A 23-as fejezet mindig különleges figyelmet fordítottunk, mi liberálisok. Tegnap Verhofstadt elnök úrral, illetve Koszor miniszterelnök asszonyjal is tárgyaltunk erről, erről a témáról. A jogállamiság kérdése kulcsfontosságú, és ez elengedhetetlen a demokrácia és az, igazság, az igazságosság biztosításához. Minden tagállamban a nemek egyenlősége, a médiaszabadság, az emberek biztonsága olyan kérdések, amelyekről gondoskodni kell. Jadranka Koszor asszony azonban megérdemli, hogy elismerjük az ő tevékenységét, nagyon határozottan lépett fel a bűnözés és a korrupcióval szemben. Horvátország a szomszédos országokkal is baráti kapcsolatokat épített ki, azonban vannak még függőben lévő kérdések, ezt el kell ismernünk. A tárgyalások utolsó fordulójára, amikor zöld utat adunk, mindig hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez egy üzenet valamennyi ország számára. Dél-Kelet-Európában. Mindenkinek ugyanolyan várakozásai vannak Európának, le kell zárnia, ki kell egészíteni a bővítési folyamatot. És még egy mondat, ez az egyetlen módja annak a bővítés, hogy az Európai Unió valóban vezető szerepet vállaljon a világban. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök úr, mindenkit kérném, mindenkit kérnék, hogy tartsa be az időt. Most Franciszka Katarina Brandner asszony következik a zöldektől. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Svoboda úrnak. Kiváló volt az együttműködés eh, tavaly és eh, az idei év elején. Fair a jelentés, és azt gondolom, hogy mindannyian tártkarokkal várjuk Horvátországot, amint a feltételeknek megfelel. Ez egy különleges ország, különleges csatlakozás, és az Európai Uniónak különleges felelőssége az, hogy Horvátország csatlakozása után a Nyugat-Balkán többi országa előtt is megnyissa a kapuit. Horvát országnak jó, tanulója, jó tanulónak kell lennie, hogy az osztálytársai is aztán csatlakozhassanak. Felelősök vagyunk a többi országgal szemben is. Hogyha most hibákat követünk el, akkor a többi nyugat-balkáni ország számára sokkal nehezebb lesz a csatlakozás, és mi pedig nem adhatjuk föl a nyugat-balkáni perspektívákat. Egyesek említették a 23-as fejezetet, a korrupciót. Az Európai Uniónak őszintének kell lennie, és meg kell vizsgálnia, hogy ő maga mennyiben vett részt a korrupcióban, vagy mennyiben volt része, vagy oka ennek az Olafnak, a vizsgálatokat el kell végeznie, legyünk őszinték mi is magunkkal szemben. Az utolsó pont a történelemmel, a múlttal hogy nézzünk szemben. Ez nagyon fontos, ez is a csatlakozás része. Említették a törvényszéket, de a helyi háborús bűnöket tárgyaló bíróságoknak is fontos szerepük van, E, itt is bizonyos hiányosságokat tártak fel, például az áldozat, illetve a tanúvédelem területén előrelépéseket lehetne még elérni. Az Európai Uniónak erre a, ezekre a kérdésekre is választ kell adnia, ez is része a múltal történelemmel való szembenézésnek. Egyébként pedig várjuk Horvátországot. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, Csofri van Order következik. Öné a szó a konzervatívek és reformisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Véleményünk szerint a bővítés az egyik legsikeresebb része az Európai Unió politikáinak feltéve, ha nagyon szigorú feltételek mellett hagyják ezt végre, és a korábbi csatlakozásokból mindig levonjuk a következtetéseket, és ezekből tanulunk is. A tanács szerint kézzelfoghatóvá vált a tárgyalások lezárása, azonban a bizottságtól tudjuk, hogy az igazságügyi reforma korrupciós kérdések azért még nem megfelelően megoldottak, és ez nagyon komoly kérdés. Agályaink nem mesterséges aggályok. Horvátországnak 4,5 milliós lakossága van, és körülbelül egy millió bírósági ügy halmozódott fel, amelyek nagy része a tulajdonjogokkal való visszaélésről szól, a média is nem, a média helyzete is megoldatlan, korábbi minisztereket korrupciós vádakkal illetnek. Azt hiszem, hogy egy olyan betegséggel, egy problémával nézünk szembe, amelyel nem foglalkoztak. Az igazságszolgáltatás nem megfelelő működése és a korrupció azt jelentette, hogy a szervezet bűnözéssel szemben nem tudtak megfelelően fellépni. Az itt felsorolt problémák ellenére mégis úgy tekintjük a horvát csatlakozást, mint egy előre eldöntött ügyet. Hát azt hiszem kár lenne, elnök úr, hogyha csak egy puszta formalitás lenne ez a, ez a csatlakozás szubjektív politikai vélemények alapján, és ezeket az alapvető problémákat nem oldanák meg. Mr. Takis. Köszönöm szépen, Takis Hadzsi Georgiou eh, képviselő következik Kedves kollégák, mi a GUE részéről támogatjuk Horvátország csatlakozását. Azt szeretnénk, hogyha Horvátország mielőbb teljes jogú tagja lenne az EU-nak. Ez a horvát nemzet akarata és minden csatlakozási előfeltételt teljesített Horvátország. Üdvözöljük a jelentést, mindenek előtt az előrelépést, ami a nők jogait illeti, a menekültek jogait, a nők és férfiak egyenjogúságát, valamint a jó szomszédsági kapcsolatokat a szomszédos országokkal. Szükség van még javulásra, ami az igazságszolgáltatást illeti, illetve a korrupció elleni harcot, azonban vannak természetesen szociális és gazdasági problémák is. Ilyenek a szegénység, a tartós munkanélküliség, illetve a munkavállalók jogainak területén tapasztalható hiányosságok arra van szükség, hogy egy igazi szociális és gazdasági előrelépés történjen Horvátországban, annak érdekében, hogy az összes ottani állampolgár jólétben élhessen a szociális védelem rendszerén belül, szükség van a munkanélküliség elleni küzdelemre, javítani kell a hozzáférést a munkaerőpiachoz, a képzési lehetőségeket, és harcolni kell az egyenlőtlenségek ellen. Jaroszláv Páska következik, a Szabadság és Demokrácia pártjától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 interpretations. Możemy pokraczować? Not yet. We must check it. Well, please start. We will see if it is working. Yes, please start. Yes. Vážený pán predseda, vážený pán komisár Fiole, no, vážený no, pán... No, not at all. What can we do about that? Yeah. Uh, colleague Paska, if you could úr, kérem, hogy az elejéről kezdje újra a beszédét. Megadom önnek a szót egy percre. Reméljük most megoldódott a technikai probléma. Vážený pán komisár Fiele, vážený pán Martoni, dúfam, že sme... Elnök úr, Martonyi úr, Füle biztos úr. Remélem, hogy serious happened in our od októbra... Technical Nagyon komoly technikai hiba van. Elnézést kérek öntől. Az angol tolmácsolással problémák vannak. Nem tudom, hogy tudják-e a kollégák, hogy a többi nyelv tolmácsolása rendben zajlik-e. A többi kabinnal rend van-e. A technikusok kellene, hogy megoldják a problémát. Az angol csatornával lesz a gond. I was requested to speak in Polish, so then... Azt kérték tőlem, hogy szóljak néhány szót lengyelül, mert ha angolul beszélek, akkor nem tudják ellenőrizni az angol kabin mikrofonjait, tehát lengyelül fogok beszélni. Hölgyeim és uraim! Jest eh, Tisztelt Hölgyeim és uraim, egy pár perc türelmet kérek önöktől. Egy kis technikai probléma merült fel. Eh, kolego Paszka, proszę o rozpoczęcie swojego wystąpienia. Tisztelt Paszka kollega, szeretném kérni, hogy kezdj el újra a beszédet, egy perce van. Vážený pán komisár, vážený pán minister, od októbra roku 2005, keď bolo prijaté... Tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, 2005 októberében döntés született arról, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal. A a horvát kormány hatalmas előrelépést ért el azóta. A legnagyobb előrelépés 2010-ben érték el, amikor is Horvátországnak sikerült lezárnia a tárgyalásokat számos összetett fejezetben. És az alkotmány, alkotmányát is érdemben tudta változtatni, módosítani, és javította a határkapcsolatait, a szomszédos országokkal való kapcsolatait. Bukovárba látogatott a szerb eh, elnök, és ez azt mutatta, hogy a horvátok és a szerbek közötti eh, kapcsolatokat újra fel lehet építeni, és javítani lehet, meg lehet békél, békélni. Úgyhogy a csatlakozási folyamat eh, véglegesítése, lezárása a horvátok kezében van, és nagyon sok sikert kívánok nekik ezen az úton hogy a még nyitva álló fejezeteket sikerüljön lezárni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig eh, Bronz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kevesebb, mint 20 évvel ezelőtt Horvátország azért között, hogy a függetlenségét megkapja. Most viszont egy lövés nélkül megoldódhat a helyzet. Komoly jogszabályalkotá- jogszabályalkotási változtatásokat kellett bevezetnie, és azokat az ágazatokat is reformálni kellett, ahol komoly, magas a foglalkoztatás. Az Európai Unió csak akkor fogadja be a tagállamok közé Horvátországot, hogyha szükséges változtatásokat megteszi és megfelel a feltételeknek egy ígért népszavazást nem tartottak meg. Komoly ellenzék van az Európai Uniós tagsággal szemben. És úgy gondolja mégis mindenki, hogy a népszavazás eredménye pozitív lesz. Hatalmas változtatásokat hajtanak végre, miközben az emberek beleegyezését még nem kapták meg. Úgy gondolják, hogy ez egyfajta formalitás. A jelentésben itt az szerepel, hogy az újságírók panaszkodnak a politikai nyomásról. Azonban nem szól semmi a jelentésben arról, hogy ezt a nyomást hogyan használják fel arra, hogy ez a népszavazás lebonyolódjon. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Elmar Brock következik egy percre. Tisztelt elnök úr, Tisztelt Martonyi úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Valóban elérkeztünk az utolsó lépésekhez, amennyire ezt itt a közösségi intézményekben meg tudjuk ítélni, hiszen utána következik majd még a ratifikációs folyamat az egyes nemzeti parlamentekben. Mivel azonban az előző 12 csatlakozó országot annak idején a külügyi szakbizottság elnökeként közelről is megfigyelhetem. Azt kell mondanom, Horvátország egy olyan ország, amely nagy mértékben, hosszabb időtartamon keresztül dolgozott azon, hogy eleget tegyen a követelményeknek. És azt hiszem, ezért egy nagyon pozitív fejleménynek lehettünk tanulni. Politikai okokból üzenetet kell küldenünk ezért olyan országok felé is, amelyeknek látniuk kell, hogy az ajtó Európába nyitva áll. A más országokkal való tapasztalataim alapján azt kell mondanom, Horvátországnak saját érdekében is, függetlenül a csatlakozási folyamatoktól, mindenek előtt az igazságügy és a közigazgatás reformján kell dolgoznia. Hogyha túl sokáig elhúzódnak az ügyek, korrupciós ügyekben pereket indítanak, de mégis túl hosszúak az eljárások, akkor ez az egész fejlődést akadályozza. Köszönöm szépen, a következő felszólaló Gorán Förm egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is köszönetet mondok Hannes swobodának a kiváló munkáért. Horvátország egyre közelebb kerül az Európai Uniós csatlakozáshoz. A korrupció elleni küzdelmen még erősíteni kell. Jobb szabályokat fogadtak el, de ezeknek a szabályoknak a gyakorlatban is meg kell valósulni. Beszélünk itt bírósági ítéletekről, amelyek eh, megszülettek. Ivo Sanader esete releváns itt. Természetesen gratulálunk a politikusoknak és újságíróknak a bátorságukhoz. Rengeteg korrupciós ügyre hívták fel a figyelmet. Ez azért fontos, mert a korrupció az olyan, mint a tánc mindig két fél kell hozzá nem lehet az Európai Uniót elfogadhatatlan módon befolyásolni. Az Olafnak együtt kell működnie a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a valós tényeket tárják fel. Mi zöldek valamennyi politikai frakciótól azt kérjük, hogy támogassák ezt az állásfoglalást. Az Európai Uniónak proaktívnak kell lennie. Egy percre Ekasszony következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem a világgazdasági válság viharaiban nagyon biztató azt látni, hogy Horvátország tartja az utat és halad a csatlakozás felé. Egész jó benyomást tett ez ránk, azonban vannak még olyan területek, ahol rengeteg a tennivaló. Két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik az igazságszolgáltatás reformja és megerősítése. A robusztus igazságszolgáltatási rendszer elengedhetetlen a korrupció elleni küzdelemhez és a jogállamiság biztosításához a hosszú távon. Nem csak arról van szó, hogy a bűnözőket letartóztatjuk, hanem arról, hogy utána el is számoltatjuk. A szervezett bűnözés elleni harc egyébként hatástalan lesz. A második dolog, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy a horvát társadalomnak toleránsnak kell lennie. Az európai projekt ugyanis a megbékélésről szól és ez nem csak egyes országok között érvényes. Én persze örülök annak, hogy Horvátország és a szomszédos országok megbékélnek egymással, de az országokon belül is megbékélésre van szükség a kisebbségek között. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz, de meggyőződésem, hogy a csatlakozási tárgyalásokat ez nagymértékben segíteni, és a horvát társadalomnak is előnyös lenne. Köszönöm, mondja az elnök úr. Most pedig Tamás Piotr következik egy percre. Elnök úr, biztos úr, kétségtelenül támogatnunk kell a magyar soros elnökséget nagyra törő céljaiban. A Horvátországgal folytatott tárgyalások lezárásáról van szó az év végéig. Horvátország EU-s tagsága fontos és konstruktív szövetségesebb bővíti Európát, amely már ma a régió stabilitásához is hozzájárul, és számos balkáni ország számára példaértékű lehet azok csatlakozási igyekezetében. Szeretném ma kifejezésre jutatni a tiszteletemet a horvát kormány által végrehajtott reformok iránt, mindenek előtt a korrupció elleni harc területén, a szervezett bűnözéssel szembeni harcban, és így tovább. Vannak nyilvánvalóan olyan kérdések és problémák, amelyek még megoldásra várnak. Szeretném, hogyha ez minél előbb megtörténne. Természetesen érkeznek Horvátországból olyan hírek is, amelyek azt mutatják, hogy a horvátokat nem győzték még meg teljesen arról, hogy az EU-s tagság pozitív hozadékkal is rendelkezik majd a számukra örülnék annak, hogyha olyan intézkedéseket foganatosítanánk, amelyekkel ez a tendencia megfordítható lenne. Köszönöm. Belder úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, Horvátország jó előrelépéseket tett az, Unió, az Európai Unióhoz való közeledés során. Ennek örülök. Azonban van itt egy dolog, amely még aggasztó. A korrupció még mindig nagyon elterjedt ebben az országban. Ez a hetedik és nyolcadik bekezdésben is szerepel az állásfoglalásban. És ez a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokra is kihat jobb, erősebb, egyértelműbb, szigorúbb fellépésre van szükség ezen a területen. A 28-as bekezdésben egy további hiányosságra utal a jelentéstevő a rossz közigazgatási szervezésre. Ez nem jó így, ez nagy problémát fog okozni, mert az Európai Uniós vívmányokat csak jó közigazgatási szervezettel lehet átültetni a gyakorlatba. Amíg ezek a problémák megmaradnak, addig engem aggaszt az a nagy sebesség, amelyel a magyar elnökség a csatlakozást próbálja előrevinni. Azt gondolom, hogy a csatlakozás önmaga nem kérdéses, egyáltalán nem, azonban a csatlakozás minősége is fontos, és ez fontos ennek a csatlakozásnak a horvátországi elismerése szempontjából is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Angélika Vértman következik egy percre. Köszönöm. Összességében a horvátországi, a, a dolgok alakulása Horvátországban helyes úton halad, mindennek azonban még a gyakorlatban kell megmutatkoznia. Van még három nyitott terület, ahol még előrelépésre van szükség. Először is Horvátországnak szorosabban együtt kell működni a Hágai Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel, hogy az emberi jogok és a korábbi emberi jogok megvalósulása területén előrelépést érjen el. Az nagyon nagy problémák merülnek még fel emberi jogi kérdések területén, amelyeket fel kell dolgozni. Az emberi jogok védelme kulcsfontosságú téma az Európai Unióban, itt nem vagyunk kompromisszumkészek. Másodszor a korrupció. Ez továbbra is a társadalom, a gazdaság és a politika minden részét illeti. Nagyon ö, nagyra értékelem a Horvátország fáradozásait a korrupció elleni harcban, ezzel egy időben azonban további erőfeszítésekre van szükség. Harmadszor pedig Horvátországnak az ország saját érdekében biztosítania kell, hogy a bevezetett igazságszolgáltatási reformok valóban megvalósuljanak minél gyorsabban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Lézák úr következik egy perc. Dziękuję bardzo, <clears throat> pani przewodnicząca, szanowny panie komisarzu. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim. Amikor két évvel ezelőtt még a lengyel parlamentben a külügyi bizottság elnöke voltam, és horvát kollégákat üdvözölhettem nálunk Lengyelországban, akkor azok a kollégák feltették nekem a kérdést, hogy tudjuk-e, hogy hány lengyel vitorlás vitorlázik most Horvátországban több ezer vitorlásról van szó. Több millió turista látogat el évente ebben a, ebbe a gyönyörű országba, és ők igazolni tudják azt, hogy ez az ország készen áll a csatlakozásra. Ugyanezek a kollégák feltették nekem a kérdést, hogy Lengyelország hogyan tud előrelépni a hajógyárak átstruktúrálásával kapcsolatosan. Azt gondolom Martonyi úr szavai valósággá válnak. Abból indulunk ki, hogy a magyar soros elnökség lezárja majd a tárgyalásokat, és ma a lengyel külügyminiszter Sikorszki úr minden bizonyal elmondja majd, hogy Lengyelország támogatja Orvátország csatlakozását. Köszönöm szépen. Táler úr. Táler úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Tisztelt Martony úr, tisztelt biztos úr. Én is szeretnék gratulálni Szoboda úrnak a munkájához. Ami Horvátországot illeti, én azt kívánom, hogy ez legyen az utolsó Szoboda jelentés Horvátország előrehaladásáról, amiatt, hogy Horvátország gyorsan csatlakozik az Európai Unióhoz. Ami a késlekedéseket illeti, hát itt még vannak feladatok a kultúra, a művészet, a gazdaság területén Horvátország már a klub tagja lehetne. Azt javaslom, a, azt ajánlom a zágrábi hatóságoknak, hogy harcoljanak tovább a korrupció ellen, továbbra is oda kell figyelni az újságírók védelmére. Horvátország csatlakozása azt jelenti, hogy kinyújtjuk a kezünket a Nyugat-Balkán többi országa felé. Nagyon várjuk a horvát kollégákat, és szeretnénk velük továbbra is együttműködni a béke biztosítás érdekében. Kovács úr, következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Szoboda úr a kiváló munkát, remélem, hogy valóban ez lesz az utolsó jelentés Horvátország csatlakozása előtt, mielőtt aláírjuk a csatlakozási szerződést. Én szerintem Horvátország csatlakozása a régióban is lökést ad majd a reformoknak. Horvátország is jelzéseket küldött azzal, hogy a nagyon sok az európai vívmányok nagyon sok lefordított oldalát a szomszédos országok rendelkezésére bocsájtotta. Ezzel is látszik, hogy Horvátország hajlandó és hozzá is tud járulni a régió további országainak a csatlakozásához, az uniós csatlakozásához. Természetesen megvannak itt a problémák, de nem utogassunk újjal egyes országokra, amikor a korrupcióról és az igazságszolgáltatásról beszélünk, mert nem csak ezt a régiót érintik ezek a problémák csak együttműködéssel tudjuk elkerülni őket, megelőzni őket. Az átláthatóság, a demokrácia, az alapvető értékek fontosak, tehát ösztönözzük a nyugat-balkáni reformokat. Én nagy sikert kívánok, sok sikert kívánok Horvátországnak, és remélem mielőbb üdvözölhetjük. Köszönöm szépen, Tőkés úr következik egy percre. Tisztelt elnök asszony!

18-an jelentkeztek, ez sajnos nem működik így. Nem tudok mindenkinek szót adni, csak 5 perc áll rendelkezésre a spontán felszólalásokhoz. Természetesen nagyon érdekes témáról van szó. Sokan szeretnék elmondani a véleményüket, csak hat embernek fogok tudni szót adni. Kérek mindenkit, hogy valóban egy percre koncentrálják a hozzászólásukat. A beérkezett jelentkezések alapján állítom meg a sorrendet, Elcsaván képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindez a jelentés, mint pedig az magyar elnökség képviselőinek beszéde, illetve a biztos beszéde is azt mutatja, hogy a tárgyalások végén kiváló klíma uralkodik. Ki kell emelnünk Horvátország szándékát is, amelynek értelmében az ország lekívánja zárni a tárgyalásokat, és együtt kíván működni a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel. Kézzelfogható közelségbe került tehát a csatlakozások lezárása. Jó az atmoszféra is, és ez Horvátország javára válik. A 20 éves várakozási idő remélhetőleg ezzel most már lezárul. A szerződés aláírásával. A szimbolikus gesztusokat is méltatni kell. Horvátország minden szomszédos országnak rendelkezésre bocsátotta a vívmányok fordításának a szövegét. A Remélem, hogy ez lesz az utolsó Horvátország előrelépéséről szóló szoboda jelentés, és hamarosan köreinkből üdvözölhetjük az országot. Elnök, köszönöm szépen. Tabajdi úr következik. Biztos úr, miniszter úr, egyértelműen támogatom a magyar elnökség azon törekvését, hogy júniusban lezárják a horvát csatlakozási tárgyalásokat. Horvátország számos területen nagyobb fejlettséget ért el, mint néhány uniós ország. Nyilvánvaló, hogy még számos elvégzendő tennivaló van, ahogy erre Martonyi miniszter úr is utalt. Hannes Swoboda úr kiválóan eligazodik

Köszönöm szépen, de be kell tartanunk az időkeretet. Már most is késedelemmel vagyunk. Kacsin úr, következik egy percben. Elnök asszony, miniszter úr. Remélem, hogy a horvát kormány és az Európai Bizottság is nagy türelemmel, kitartással, energiával és sok erőfeszítéssel folytatja ezt a munkát, és remélhetőleg Horvátország 20. függetlenségének 20. évfordulóján a tárgyalások lezárását is ünnepelhetjük. Persze ez az együttműködésen múlik, az ellenzék és a kormány együttműködésén is Horvátországon belül. Mire van most szükség? A politikusok szociális érzékenységére, reakciójára. A gazdasági válsággal is meg kell birkózni, mert az állampolgárok és az ország emiatt nehéz helyzetbe, helyzetbe kerültek. A tárgyalások dinamikáját fenn kell tartani, hogyha lassulna a lendület, akkor ez rossz üzenet lenne a többi balkán ország számára, a balkáni ország számára, akik csatlakozni szeretnének. Nem lennének megfigyelők, nem lenne tagság, hogyha nem tartjuk fent a lendületet. Tehát mindenkinek mondom, hogy tartsuk fenn a lendületet. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Kornelsz úr következik egy percre. Elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy Horvátország egyre közelebb kerül a csatlakozáshoz. A zöldek támogatják az összes balkáni ország csatlakozását és Törökország csatlakozását is. Azért is támogatjuk a csatlakozást, mert azok a reformok, amelyek szükségesek a, ref- a csatlakozáshoz, nagyon fontosak. Horvátország még nem ért a folyamat végére, folytatnia kell azt. Megpróbáljuk ezért majd a szavazásnál érvényesíteni azt, hogy ne nevezzünk meg konkrét idő, időpontot. Előfordulhat, hogy az év végig sikerül lezárni a tárgyalásokat, de lehet, hogy nem. Nem a, az a fontos, hogy meddig sikerül lezárni a tárgyalásokat, hanem az a lényeges, hogy Horvátország valóban eleget tegyen minden kritériumnak. Hogyha egy dolgot tanultunk Románia és Bulgária csatlakozásából, akkor az az, hogy nem szabad időpontot megnevezni, hanem világosá kell tenni, hogy mik még a teljesítendő feladatok. Még egy dolog, a szexuális kisebbségek védelme egy olyan terület, ahol Horvátországnak még többet kell tennie. Nagyon jó lenne, ha a jelenlegi elnökség jó példával járna elől egy sikeres budapesti gay mozgalommal. Tanok úr, egy percre. Köszönöm szépen. A jelentés világossá teszi azt, hogy Horvátország előrelépett. A kopenhágai kritériumokat be kell tartani, és kevésbé centralizált unióra lenne szükség. Horvátországnak gratulálni kell a korrupció elleni harcban elért eredményeihez, és nagyon örülök annak, hogy Horvátország csatlakozását Szlovánia most már nem blokkolja. A határkérdés miatt ez egy bilaterális kérdés, ez nem szabad, hogy megakadályozza Horvátországot a csatlakozástól. E- emellett a Montenegróval kapcsolatos vitát is nemzetközi fórumnak kell megoldania, ennek én vagyok a jelentéstevője. Az egész volt Jugoszlávia régiója szempontjából fontos Horvátország csatlakozása. Én vagyok Montenegró jelentéstevője, Szerbia barátja vagyok, és remélem, hogy ezek az országok is minél hamarabb bevezetik a reformokat, és remélem, hogy Horvátország mikor, be, miután bekerül az Európai Unióba, nem fogja blokkolni a többi ország Szerbia csatlakozását. Köszönöm szépen, Tenok úr, Molcer úr, következik egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A csatlakozó között Horvátország egyértelműen a legnagyobb előrelépéseket tette. Ez nem is csoda, hiszen mély gyökerekkel rendelkezik kulturális és történelmi értelemben Európában. Horvátország sok helyütt bizonyította már az érettségét a csatlakozásra, így például a halászat területén. Nyilvánvalóan további erőfeszítésekre is szükség van, de az is nyilvánvaló, hogy megvan a jó szándék, ezt láthatjuk az egykori kormányfő Ivo Sanader letartóztatása kapcsán is. Ami a háborús bűnök üldözését illeti, itt is még van mit tenni. Lát, meg, látni kell majd még, hogy a német elfogató parancsoknak mennyiben tesznek majd eleget. Horvátországnak még a visszatérő menekültek területén is van tennivalója. Kívánatos volna, hogy az Európai Unió nem csak a háborús menekültek, hanem az elüldözöttek esetében is követelményeket támasztana, így például a Dunamenti svábok kapcsán is. Köszönöm szépen, Odi úr kapja meg a szót. Eh, Tisztelt elnök asszony, szeretnék gratulálni Szoboda eh, kollégának, kiváló kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és valóban sikerre kivinni a csatlakozást. Eh, emellett szeretnék, szeretném felvetni azt, hogy egyesek szerint rossz pillanatban kerül sor erre a csatlakozásra. A történelem azonban nem ismeri a naptárt, most éppen krízisben vagyunk. A berlini fal leomlása után hatalmas bővítési hullámra került sor, most pedig országról országra haladunk. Emiatt, tisztelt biztos úr, azt gondolom, hogy nagy kommunikációs kampányt kellene folytatni az Európai Uniós tagállamokban, esetleg talán Horvátországban is, hogy megmagyarázzuk az embereknek, hogy mit tettünk, mennyi munkát végeztünk már el, és hogy valóban minden fejezetet tiszteletben tart a Horvátország, és valóban jól előkészített csatlakozásról van szó. Ez az én javaslatom, mert az egyes tagállamok kompetenciája és az egyes népek kompetenciája a csatlakozás nem az Európai Unió, és ezért nem szabad elhanyagolni egyetlen eszközt sem ebben a fontos témában. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm Ódi úrnak. Ezek voltak tehát a hozzászólások a kollégák részéről, most pedig Füle úré a szó, tessék lenni a szó. Madam President, Honorable. Elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! Először is szeretném megköszönni ezt a bátorító és konstruktív vitát. Az Európai Parlament állásfoglalás tervezete nagyon kiegyensúlyozott, felsorolja a bizottság munkájának főbb elemeit, illetve a horvát fél előrelépését. Különösképpen üdvözlöm azt, hogy olyan sokan utaltak arra, hogy milyen jó a munka minősége, a hitelesség. Én egyetértek az itt elhangzottakkal, és egyetértek azzal is, hogy kiemelték, hogy ez a folyamat az a horvát állampolgárok előnyére szolgál. És ezeket az előnyöket nagyon világosan meg kell fogalmazni feléjük az elkövetkezendő hónapokban. Tisztelt képviselők, konstruktív és határozott támogatást kapott az Európai Parlamenttől a horvát csatlakozási folyamat, és ez egy nagyon fontos jelzés. Ez nem csak Horvátország számára fontos, hanem valamennyi többi tagjelölt ország és potenciális tagjelölt ország számára is. Az önök támogatása lesz a biztatás annak érdekében, hogy továbbra is folytassák az intenzív erőfeszítéseket az Európai Unió felé vezető úton, és sikeresen lezárják a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és Martonyi úrnak adom meg a szót a tanács nevében. Madam President. Elnök asszony tisztelt képviselők! Először is az elnökség nevében szeretném kifejezni az elismerésemet és a köszönetemet az Európai Parlamentnek, és különösképpen az előadónak, Hannes Svobodának. Azért, mert ő folyamatosan, konstruktívan és pozitívan járult hozzá a folyamathoz, és azon igyekezett, hogy nem csak a sikeres bővítést támogassa, hanem a bővítési folyamat egészét általában. Meggyőződésem, hogy ezeket az erőfeszítéseket nagyon jól mutatta a ma délelőtti konstruktív és hasznos vita. Az is meggyőződésem, hogy az állásfoglalás, amely elfogadás előtt áll, kiemeli, hogy az Európai Parlamentnek milyen kulcsfontosságú szerepe van. Ez tovább megy több annál, mint a horvát csatlakozásról kifejtett vélemény. Ez egy fontos üzenet a horvát állampolgárok az Európai Uniós állampolgárok számára. Arról szól, hogy valóban a bővítés az ő érdekeiket szolgálja. Ez ösztönöz tehát majd mindenkit, meggyőz majd mindenkit arról, hogy ez a bővítési fáradtság, úgymond, amit a amit Európa úgynevezett egyesítése után tapasztaltunk meg, már elmúlt, és a bővítés vonata újra elindult, vagy folytatja az útját. Ugyanakkor nagyon fontos politikai üzenet is mindez. Méghozzá a további tagjelölt és potenciális tagjelölt országok számára. Ez természetesen az önök állásfoglalás tervezetében is szerepel. Mindannyian tudjuk, hogy a stabilitás, az együttműködés és a megbékélés a nyugat-balkáni térségben a kulcs, és ennek módja az európai út. Konkrét intézkedésekkel intézkedésekkel kell demonstrálni mindezt, és egy ilyen konkrét lépés Horvátország csatlakozása az Európai Unióhoz. Mindannyian tudjuk, hogy rengeteg tennivalónk van még, az Európai Unió nem teljesedett még ki, és az alapvető célunk az, hogy ezt a folyamatot tovább vigyük. Nos, voltak nagyon fontos felvetések Például azzal kapcsolatban, hogy a csatlakozási tárgyalások túlságosan hosszúak voltak, vagy sem. Való igaz, már szinte hat éve zajlanak ezek a tárgyalások, és hosszabb tehát ez a folyamat, mint mondjuk a saját esetünkben, a tíz ország esetében, de én azt ajánlom mindenkinek, hogy tekintsünk előre, és próbáljuk a lehető legjobban támogatni ezt a folyamatot ugyanis komoly előrelépések történtek már, mindkét fél komoly erőfeszítéseket tett. Én csak továbbra is csak azt tudom kiemelni, hogy mi elkötelezettek vagyunk, és meggyőződésünk, hogy valamennyien közös erőfeszítéssel egy hiteles, jó minőségű, sikeres bővítést tudunk elérni, amely rendkívül fontos üzenet lesz mindenki számára az Európai Unión belül és kívül. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a fontos érveket, véleményeket és a munkát. Szeretném megköszönni az Európai Bizottság munkáját, és teszem mindezt annak a reményében, hogy sikerül a céljainkat elérni, azaz lezárni a tárgyalásokat június vége előtt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, mondja az elnök asszony. Kollégák, Az állásfoglalás tervezetről szóló vitát lezárom, a szavazás pedig ma 12 órakor kezdődik. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk, és a következő napirendi pontra térünk rá, ami a közös vita az Európa 2020-as stratégia és a foglalkoztatás politikai iránymutatások. A tanács és a bizottság